Hello again. We are here again <laughs> after this little break. So we were in the point 11. And... Folytatni fogjuk akkor az ülésünket. Spanyolul fogom folytatni. 11-es napi rendi pontnál tartunk. Úgyhogy kezdjük a 194 per 2020-as petícióval, amelyet német állampolgárságú személy terjesztett elő az állítólagos szlovákiai korrupcióról. A petíció benyújtója, ha nem tévedek, itt van. No. No, me neither. Um, Wait a minute, because the, the petitioner... A petíció előadója velünk van, nem? Rendben, a petíció előadója nincs velünk kapcsolatban, úgyhogy szeretném most megadni a szót az Európai Bizottság részéről Floriana Szipálának. 10 percben. Good afternoon. Good afternoon. Jó napot kívánok, köszönöm. Tökéletesen halljuk és látjuk. Köszönöm szépen, hogy az Európai Bizottság is megkapja ezt a lehetőséget, hogy felszólaljon. Nem fogok élni a 10 perces keretemmel, ugyanis az osztályvezetőm szintén szeretne hozzászólni, és így akkor teljesebb képet nyerhetünk erről a petícióról. Az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, az természetesen az, hogy az Európai Unió az alapvető jogok és elvekre épül. A jogállamiság ezek között az Európai Unióban kulcsfontosságú, az összes tagállamban, ahogyan azt önök is tudják. A korrupció elleni küzdelem pedig részét képezi ezen alapvető elveknek, ez egy prioritás az Európai Bizottság számára. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy a szerződés nagyon egyértelműen rendelkezik a hatáskörökről. Ez azt jelenti, hogy amikor a petíció benyújtója konkrét csalással kapcsolatos esetekre hivatkozik, amelyek esetében ő állítólagos sértett, attól tartok, hogy ezt mindenek előtt a szlovák hatóságoknak kell kivizsgálniuk, és úgy, hogy a rendészeti szervek, illetve az igazságügyi szervek, amennyiben szükséges, meg kell hozzák a szükséges intézkedéseket. Az Európai Bizottság konkrét esetekben nem avatkozhat be, még akkor is, hogyha állítólagos korrupcióról vagy egyéb bűncselekményekről van szó. Kollégám, aki az OLAF ügyekkel foglalkozik, bővebben tud erről nyilatkozni. Itt konkrétan az Európai Unió pénzügyerekeit sértő csalásról van szó. Amit azonban még ezzel összefüggésben szeretnék elmondani, amit kezdetben is már megjegyeztem, a korrupció elleni küzdelem a bizottság számára prioritás. Ez eh, a jogállamiság jelentés négy pillérek közül az egyik. Ezt ugye a közelmúltban fogadta el a bizottság szeptember végén, és ez most az Európai Parlament előtt van eszmecsere megvitatás eh, céljából. A tanács is foglalkozik ezzel. A jogállamisági jelentés tartalmaz minden tagállamra vonatkozóan egy részletes áttekintést, és az, egy, az egyértelmű, hogy az Európai Bizottság felfigyelt bizonyos nehézségekre, és ezeket ki is fejti a jogállamisági jelentésben. Tehát úgy gondoljuk, hogy van lehetőség a helyzet javítására. A nemzeti hatóságok a teljes mértékben illetékesek a különböző ügyek kivizsgálásáért, mint például az, azért az ügyért, amely a petícióban is szerepel. És ha gondolják, akkor az Európai Bizottság részéről megadhatják a szót a többi résztvevőnek is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig az Olaf részéről szeretném megadni a szót Sainz úrnak. Szel úr, parancsoljon. Sorry about that. Can you confirm you can hear? Meg tudják erősíteni, hogy hallanak? Hallanak és látnak? Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy némi kiegészítő információval szolgáljak erről a petícióról amit a kollégám a DG Home részéről elmondott, Szipala asszony, a globális keretet felvázolta. Az OLAF természetesen szintén jelentős mértékben hozzájárul a csalás és a korrupció elleni küzdelemhez. A hivatalnál a kollégáim napi szinten foglalkoznak ezekkel a problémákkal, ami pedig a konkrét esetet illeti. Szeretném hangsúlyozni a csalás ellenes hivatal jogi korlátait. Egyrészt a szerződések értelmében, másrészt pedig a pénzügyi rendelet értelmében, annak 129-es cikke korlátozza a hatáskörünket különböző csalás ellenes ügyekre, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Ez azt jelenti, hogy a csalás ellenes hivatal beavatkozási köre elég széles lehet, a kiadásokra, illetve a bevételekre is kiterjedhet, ugyanakkor ennek közvetlenül kapcsolódnia kell az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez. Másképpen szólva, a legtöbb esetben fel kell merüljön annak a gyanúja, hogy az európai költségvetést, illetve az európai alapokat érinti az ügy. Amennyiben erről nincs szó, gyakorlatilag lehetetlenség az Olaf számára, hogy beavatkozzon, és a jelenlegi petícióban, amelyel ma a bizottság foglalkozik, attól tartok, hogy nincs bizonyíték, amely alátámasztaná azt, hogy veszélyben vannak az unió pénzügyi érdekei az esetleges csalást, illetve a csalás gyanúját a nemzeti hatóságok tudtára kell hozni, és az esetleges korrekciós intézkedéseket nemzeti szinten kell meghozni. Természetesen Ez nem jelenti azt, hogy az OLAF vagy a bizottság ne lenne továbbra is aktív a csalás és a korrupció elleni küzdelemben minden egyes tagállamban. De ahhoz, hogy megfelelő, konkrét vizsgálatot folytathassunk, az ügynek kapcsolódnia kell az európai alapok védelméhez, ami ebben a konkrét esetben nem áll fenn. A következő napi rendi pontnál talán láthatjuk majd, hogy még mindig különböző szinteken avatkozhat be az Olaf Szlovákia esetében. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, most pedig megadnám a szót Péter Kováknak, aki Szlovákia állandó képviselője. Thank you very much, Madam Chair. Hopefully... Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon rossz a hangminőség. Nagyon-nagyon rossz a hangminőség, mondja az elnök asszony. Elnézést, mondja a speaker. Nagyon röviden. Nagyon kevés információ van erről az esetről. Szlovákia képviselőjeként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 Thank you very much. Köszönöm. Most pedig Jár úr következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, azt mondom, hogy e, több napi rendi pontunk is van Szlovákia tárgyában. Öt évvel ezelőtt nem is hittem volna el, hogy egy ilyen petíció egyáltalán létezhet Szlovákia kapcsolatban, és akkor még nagyon-nagyon jó úton járt az a köztársaság, és tudjuk, hogy most azóta mi történt, és most már foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Két dolgot szeretnék mondani, és nagyon hálás vagyok azért is, hogy a szlovák képviseletet is bekapcsolták. Szerintem itt két dolog van amit ki kell emelni, az egyik a jogi rendszerhez, az igazságügyhöz való hozzáférés, és ez nagyon is illik a mai témánkhoz. Tehát, hogyha valakinek az az érzése, hogy állampolgárként vagy nem állampolgárként nem érvényesítheti a jogait, akkor ez probléma. A jogi, a már meglévő jogi utakat érvényesíteni kell. Ezeket ki kell tudni használni, és nem pedig végeérhetetlen peres ügyeket szeretnék látni. Tehát ez az első kérésünk. Kell egy kérvényt írni, és a szlovák képviselet segítségét is kérjük ebbe, hogy a jog, joghoz való hozzáférés biztosítva legyen. A második pedig a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságot is érinti ez például Szlovákiában beruházási eseteknél az Olaf is adott esetben nyomozhat, és itt nagyon gyakran ö, arról van szó, hogy az egyik a normál ö, procedúra, ami viszont nagyon hosszadalmas, a második egy gyorsított e, eljárás, és ott 25% illetéket kell fizetni a Költségvetési Ellenőrző Bizottság próbálta tisztázni, hogy ez egyáltalán legális-e, és ezért a Költségvetési Ellenőrző Bizottság felé is el kell küldeni ezt a petíciót, hiszen akkoriban tisztázni akarták ezeket az eljárásbeli kérdéseket. A kérdés az az, hogy ezt azóta sikerült-e tisztázniuk, illetve itt nem polgárjogi kérdésekről van szó, hanem önök akkor dolgoznak, ugye, amikor európai pénz vesz el, de itt pontosan erről van szó, idézőjelben játszanak Európai Uniós pénzekkel, tehát oda, oda kerülnek ezek a pénzek olyan vállalkozókhoz, ahova nem kell kerülniük, nem pedig tehát itt olyan gazdasági idézőjelben tanácsadó cégekről van szó, akik az állami adminisztrációval szoros kapcsolatokat ápolnak, illetve le, leegyszerűsítik a számukra az eljárásokat, és ezért komoly pénzeket zsebelnek be. Tehát az Olafnak ezt is tisztázni kell, hogy ez a mendemonda, vagy ez a hír valóban ez, a, ez az idézőjeles tanácsadói honorárium, ez igaz-e, legális-e vagy sem, Összefoglalva, tehát azt tudom mondani, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsághoz kellene utalni ezt a petíciót, a szlovák képviseletet pedig meg kell kérni arra, hogy támogasson minket, nézzék meg, hogy valóban az adott államban érvényes jogi utak érvényesülnek-e, és az Olafnak is be kell kapcsolódnia. Először meg lehetne várni a választ, és utána a petíciót át utalni, de szerintem most ezt még átmenetleg nyitva kell hagyni ezt a petíciót. Köszönöm. Köszönöm, Péter. Most pedig Tárneki úr következik. Uh, ah, okay, uh, eh, Mr. Feneki úr kapcsolatában valami zavar keletkezett, úgyhogy akkor megint csak megadnám a szót Kovák úrnak, mivel Péter Járk úrnak voltak kérdéseid közvetlenül a szlovák képviselethez, amíg esetleg megkíván válaszolni. Yes, thank you very much. Rendkívül rossz a hangminőség, tolmácsolhatatlan. Uh,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 Köszönöm szépen. A petíció benyújtója eh, hallgat bennünket, de nem akart eh, élni a felszólalás jogával. Ezzel gyakorlatilag lezártnak tekinthetjük eh, ezt a napirendi pontot. Meghallgattuk az egyetlen képviselőt, aki hozzá kívánt szólni, tehát nyitva tartjuk ezt a petíciót a továbbiakban és a petíciót továbbítjuk a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsághoz és tekintettel arra, hogy a szlovák állandó képviselő hajlandóságot mutatott, egy levelet küldünk az állandó képviseletnek. Felkérjük arra, hogy nyújtsanak segítséget a petíció benyújtájának, és ezt követően majd az információt juttassák vissza a petíció benyújtójához, és ugyanígy levelet fogunk írni az Olafnak is, annak érdekében, hogy írásban jelezze felénk, hogy amit szóban elmondott, illetve amit a képviselő úr is elmondott, ezt írásban erősítse meg, illetve fejezze ki írásban ezzel a petícióval kapcsolatban az OLAF álláspontját. Köszönöm szépen, és ezt a napirendi pontot akkor ezzel lezárjuk, és átérünk a következő napirendi pontra, amely a 12-es napirendi pont. 517 per 2018-as petíció, Pikáli Robert szlovák állampolgár által az Élő Vidék Gazdaplatform nevében benyújtott két aláírás tartalmazó petíció az uniós támogatások tekintetében Szlovákiában állítólagosan elkövetett csalásokról. A petíció benyújtója nincs itt. Rendben, mivel a petíció benyújtója nincs itt velünk, megadnám a szót Ernesto Bianchinak, az Olaftól. Az Olaf főigazgatójának. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszöntök mindenkit. A mi petíciónk, amit most nézünk, sajnos nagyon rossz a hangminőség, csalás elleni petíció, közvetlen támogatásokról van szó a mezőgazdasági területen Szlovákiában. Ez egy olyan petíció, ami a tartalma szempontjából több közvetlen egyéb váddal is összefügg, amelyet az olapan már nyomoznak. Szeretnénk ezzel kapcsolatban ezzel a jelenséggel kapcsolatban vizsgálatot indítatni, hiszen itt összefüggő és hasonló jelenségekről van szó. Két a, a négy nyomozásból 2020-ban kettőt lezártunk, az egyiknél nem volt pénzügyi ajánlás, mivel konkrétan nem került sor kifizetésre, tehát Európai Uniós költségvetés nem érintett. A második folyamatot igazságügyi és pénzügyi ajánlásokkal zártunk le. És ha megengedik, akkor néhány másodpercig rabolnám az idejüket. Két jelenségről szeretnék beszélni. Az egyik a kettős ö, ö, igénylés, dupla igénylés. Dióhéjban arról van szó, hogy ez egy olyan jelenségről van szó, hogy ugyan arra a tételre két ő, kérvényt is beadnak, de hát a kifizető ügynökség nem fizeti ki senkinek az összeget addig, amíg nem világos, hogy ki a kedvezményezetje ennek a kifizetésnek. Ezt megnéztük, ezt a jelenséget, és itt késlekedésre kerülhet sor a a függőben maradt támogatások kifizetésénél, tehát nem tud, hogyha nem világos, hogy ki konkrétan a jogosult. És megnéztük a kataszter, tehát a földhivatali bejegyzéseket is, kivonatokat kértünk Szlovákiában. Nagyon nehéz az igazságügyi hatóság szempontjából, hogy valóban ki konkrétan a kedvezményezett, nagyon nehéz ezt megállapítani, és a petíció benyújtója erre utat, erre a jelenségre. Tehát itt a kis gazdákat meg lehet ezzel tulajdonképpen lehetetlen helyzetbe hozzák ezzel, hiszen késlekedik a kifizetés. A másik terület, jelenség, amit vizsgálunk, az a jogosulatlan kérvények például olyan földterületre kérnek támogatásra, amely nem támogatható, nem jogosult támogatásra, és olyan alanyok nyújtják be ezeket a kérvényeket támogatásra, akik nem gazdák, illetve semmilyen, ga, semmilyen mezőgazdás tevékenységet nem is folytatnak ezek a személyek. Természetesen folytatjuk tovább a vizsgálatot. Itt két konkrét esetet, mint említettem, már lezártunk, de számos vád érkezett, és ezért nagyon komolyan figyelmet fordítunk erre a jelenségre, és Krisztina Bausman kolléganőm a mezőgazdasági főigazgatóságról még több részletet is elárul nem sokára ezzel kapcsolatban. A szlovák hatóságokkal is kapcsolatban voltunk, különösen a földhivatali kivonatok, tulajdoni lapok kérdésében, illetve kapcsolatban voltunk a kifizető ügynökségekkel is, megvizsgáltuk, hogy hogyan dolgoznak, illetve hogy hogyan lehetne adott esetben a kifizetések folyamatát felgyorsítani. Amint lezárjuk ezt a vizsgálatot önöket tájékoztatni fogjuk, és a főügyészsel is tárgyalunk Szlovákiában, annak tárgyában, hogy világosabb képet kapjunk az a kapcsolatban, hogy az igazságügyi ajánlásokat hogyan alakítsuk ki a vizsgálatunk lezárásaképpen. Ennyit szerettem volna most elmondani, köszönöm. Thank you very much. Now I'm giving Köszönöm szépen. Krisztina Bosman következik. A bizottság kutatásfejlesztési igazgatóságáról. We can see you, but we can... Látjuk, de nem halljuk. Let's try. Ah, no, refresh. Okay. Empezado a hablar y... Mrs. Borgman, could you please... Borgman asszony, megkérhetném, hogy beszéljen? We cannot hear you, madam. No. Our, our ITS... Nem halljuk úgyhogy az IT szakemberénk megpróbálják felvenni önnel a kapcsolatot, hogy ezt a problémát tisztázzuk. Oké, okay. while we are... Rendben, akkor amíg várunk, Vince úrnak adnám meg a szót a néppárt részéről. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, jó lett volna meghallgatni a bizottság értékelését, mert én tisztában voltam azzal a tényel, hogy az Olaf következtetését az Olaf embere fogja ismertetni. Annak érdekében, ugye vannak még folyamatban levő vizsgálatok, és nem ismerhetünk meg további részleteket, de jó lenne, ha meghallgathatnánk a bizottságot is, és az Agri, a DJ Agri véleményét. Ugyanis itt közvetlen kifizetésekről van szó a mezőgazdasági termelők számára. Az európai intézmények célja az, hogy támogassa a gazdálkodókat, és feltételezzük, hogy a pénzek jó kezekbe érkeznek. Viszont amikor ilyen csalással kapcsolatos problémák jelentkeznek, akkor úgy tűnik, hogy a rendszer korrupt ismernünk kell a szlovákiai előzményeket. Ugye Jan Kuciak újságírót is azért gyilkolták meg, mert oknyomozó újságíróként dolgozott éveken keresztül. Ez is bizonyítja, hogy van korrupció az uniós alapokkal összefüggésben. A szlovák hatóságok, az új szlovák kormány részéről az egyik fő cél az, hogy folytassák a büntetőjogi vizsgálatokat, illetve a bírósági eljárásokat. Több ilyen elindult, amióta hatalmon van az új kormány, és a hatóságok esetében több vizsgálatra sor került, ha vádemelésre nem is, tehát elmondhatjuk, hogy vannak fejlemények. A szlovák hatóságok úgy tűnik, hogy reagálnak és megpróbálnak egy megoldást találni. Jó lenne tudni, hogy hogyan reagál ezen fejleményekre a bizottság, és ezen két értékelés függvényében kijelenthetnénk, hogy ez az állampolgárok érdekét szolgálja, akiket itt a petíciós bizottságban képviselünk, és az ő érdekükben nyitva kellene tartanunk ezt a petíciót, amíg egy jó megoldást tudunk felmutatni. Szeretném a petíció benyújtójának megköszönni, hogy felvetette ezt a problémát az élővidék gazda platformnak, amiért ilyen éberek voltak, és ezt a kérdést a petíciós bizottság elé terjesztették. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Megpróbálhatjuk megint? Hallgassuk meg a mezőgazdasági főigazgatóságot. Okay. <laughs> No way. Um, let's... Nem akar sikerülni, úgyhogy Csárnecki úrnak adnám meg a szót az ICR e részéről. It's not connect. Aki úgy tűnik, hogy nincs bekapcsolódva. Can you hear me now? Most hallanak? Sajnálom, én nem hallom önöket. Elnézést kérek. És elnézést a parlamenti képviselőtől, hogy nem tudtam felszólalni ezen technikai malőr miatt. Szeretném megjegyezni, hogy jó magam is, szoros figyelemmel követtem a bizottság részéről ezt a Szlovákiával kapcsolatos dossziét. Több ellenőrzésen részt vettem. A október 29-én a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülésén is, ahol ez a téma napirenden szerepelt. Bianchi úr is elmondta az Olaf álláspontját, ugyanakkor a szlovák kifizett ügynökséggel kapcsolatos hiányosságokat szoros figyelemmel követtük, és több auditot végrehajtottunk. Létrejött egy cselekvési terv is annak érdekében, hogy a közvetlen kifizetések irányítását javítsuk. Tulajdonképpen a cselekvési terv 2018-ban lehetővé tette a kettős kérelmek sokkal jobb ellenőrzését. Ezen kettős kérelmek esetében sokkal jobb most már a helyzet, tehát vannak fejlemények, javult a helyzet, és pénzügyi korrekciót is bevezettünk ahol problémák jelentkeztek a szlovák rendszerben, továbbra is nyomon követjük a cselekvési terv végrehajtását. Az eddig megtett lépések mellett, a kifizető ügynökség részéről megtett lépések mellett, ugye a szlovák hatóságok tavaly, ha nem tévedek, 2019-ben azt javasolták, hogy a földnyilvántartási rendszert megreformálják, hogy egyértelműbbé váljon, kik a föld tulajdonosok és kik bérlik a földet. Tudomásom szerint a jogalkotási folyamatban késedelem következett be. Május óta, 2021 májusa után a terv az, hogy hatályba lép ez az új jogszabály, 2022-ben alkalmaznák, miután 2021 májusában elfogadnák. Szoros figyelemmel követtük a bizottsági szolgálatok részéről ezt a dossziét, a legutóbbi csalással kapcsolatos vádakat is. A szlovák kifizető ügynökség tanúsítását fel felfüggesztettük, amíg az audit folyik, és a bizottsági szolgálatok szoros figyelemmel követik ezt a folyamatot. Idén szeptemberben közvetlen kifizetésekre került sor, még a pozsonyi lockdown előtt. Szeretném biztosítani önöket a felől, hogy nyomon követjük a fejleményeket, Miután a petíció és a petícióban foglalt csalásokkal összefüggésben javult a helyzet, a földnyilvántartási rendszerrel összefüggésben további javulásra van szükség, és éppen ezért szoros figyelemmel követjük a helyzet alakulását. A fő aggályunk természetesen nem az, hogy a korrekciót finanszírozzuk, hanem az, hogy működőképessé váljon a rendszer, úgyhogy a közvetlen kifizetések eljussanak a kedvezményezettekhez, akiknek eleget kell tenniük a feltételeknek, és akik ezen támogatásukért folyamodtak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vince úr, nem tudom, hogy szeretne most ismét hozzászólni, miután meghallgatta a DG Agri pontját. Igen, szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének az általa elmondottakért. Azt hiszem, ez a petíciós bizottság szempontjából megnyugtató, biztató, hogy ilyen szoros figyelemmel követik a helyzetet, az auditok komoly következtetéseket vontak le, és az ajánlásokat megpróbálják érvényesíteni, illetve új auditokat hajtanak végre. Ahogyan önök Szoros figyelemmel követik a helyzetet Szlovákiában, a közvetlen kifizetések összefüggésében. Azt hiszem a petíciós bizottságnak is ez a feladata, ezért nyitva kellene tartanunk ezt a petíciót, hogy nyomon kövessük a további útját. Köszönöm. Perfecto. Tökéletes. Akkor ezzel ezt a napirendi pontot lezártnak nyilvánítom, de még mielőtt az elnökség meghozná ezt a döntést, azt látom, hogy az előző petíció benyújtója jelentkezett, hogy szeretne hozzászólni. Hát szeretném mindig megadni a szót a petíció benyújtójának, már csak azért is, hogy megtudjuk, hogy mit szeretne mondani, hiszen ő eredetileg azt jelezte, hogy itt van, nyomon követ bennünket, hallgat bennünket, de nem akar hozzászólni. Most viszont jelentkezett, és mivel egy Szlovákiával kapcsolatos témáról van szó, szeretném tudni, hogy mit szeretne a petíció benyújtója, úgyhogy Herman Horstnak megadnám a szót. Hello, you hear me? Hallanak? Igen. Szeretnék visszatérni Jár úr felszólalására, és amit ő mondott el, pontosan ez történt a mi vállalkozásunkkal, az Európai Uniós ö, támogatásokról Pozsonyban tárgyaltunk, azt mondták nekünk, hogy nincs pénz az Európai Unióból. Azt mondtam, hogy jó, akkor fölállok, de azt mondták, hogy nem, nem, maradjak csak. Hogyha 25%-ot fizet nekünk, a mi vállalkozásunknak, mondták ők, holnap, akkor meg fogja kapni. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy hogy de hát őknek azt mondták, hogy nincs pénz, de most akkor hirtelen van pénz? És azt mondták, hogy igen, hogyha 25%-ot kapunk, mondták ők, akkor elküldjük a szerződést. Megérkezett a szerződés, aláírt, alá is írtam, de később ezt elutasítottam, mivel ez teljesen illegális volt, vállalhatatlan volt a számomra. Ezt a szerződést a 25%-kal a a Kapital nevű német gazdasági szaklapban közzétettük, tehát ez közzé lett téve, nyilvános, és jár úr magyarázata a valóság, valóban, megerősíthetem. Én nekem van is erről személyes tapasztalatom. Ezt szerettem volna csak elmondani. Az Európai Uniós támogatások kapcsán a szerződést el is küldtük az Olafnak is. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A petíció benyújtója, gondolom, megértette a döntésünket, tehát nyitva hagyjuk a petícióját. Most pedig azt látom, hogy valaki, Bosman úr, az Agri mezőgazdasági, a főigazgatóság részéről Bosman asszony kér szót akkor ezt a 12-es pontot így lezárhatjuk. Kérjük nyomja be a speak gombot. Köszönöm szépen! Elnézést, hogy még egyszer szót kértem, de szeretném elmondani, hogy a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban Hosszman úr megjegyzését nem érintettem. A 25 százalék az a vidékfejlesztésre vonatkozik, és nem a közvetlen kifizetésekre, tehát egy másik konfektus, kontextusról van szó. A szlovák rendőrség is nyomoz, ez igaz, a szlovák kifizető ügynökség korábbi elnökét vizsgálják, és másokat is, illetve igaz az, hogy az Európai Bizottság megszakította a kifizetéseket ezen csalás vádak nyomán, Tehát itt van egy, egy valóban egy 25%-os összeg, vagy arány, de szerettem volna felhívni a figyelmeket a különbségre a között, hogy van egy közvetlen kifizetési vád, illetve a között, hogy a vidékfejlesztési kontextusban hogyan lehet hozzájutni kifizetésekhez. Ez két különböző dolog. Rendben, köszönöm. Miután meghallgattuk ebben az esetben, ugye nem, ebben a konkrét esetben nem hallgattuk meg a petíció benyújtóját, de meghallgattuk az OLAF és a DG Agri álláspontját, valamint egy képviselőt. Nyitva tartjuk ezt a petíciót, hiszen folyik egy vizsgálat az OLAF részéről csalás gyanúja miatt, és azt kérnénk az olaf hogy tájékoztasson bennünket a továbbiakról, a vizsgálat alakulásáról ezen petíció kapcsán. Köszönöm szépen, és most a 13-as napi rendi pont következik ami a 87 per 2020-as számú petíció, ez Során Ibn Natali Hernández spanyol állampolgár nyújtotta be. A venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről, illetve Spanyolország által való állítólagos megsértéséről, és a 141 per 2020-as számú petíciót, pedig az Alkotmányos Spanyolország Fórum által Roberto Mancilla spanyol állampolgár nyújtotta be a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések megsértéséről, és a 291 per 2020-as petíciót egy portugál állampolgár nyújtotta be a 2017 per 2063-as tanácsi rendelet lehetséges megsértésének kivizsgálásáról. Ez is a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos. Ha nem tévedek, akkor itt van velünk a petíció két benyújtója. Először 5 percben az első benyújtónak, Hernández asszonynak adnám meg a szót, vagyis helyesbitek, úgy tűnik mind a három, a petíció mind három benyújtója itt van. Um, tenemos, por tanto, a la... Itt van tehát az első benyújtó, aki Hernández asszony, akit köszöntünk, és öt percben ismertetheti a petíciót. Hernandez, could you please press this? Hernández asszony, kérem megnyomná a speak gombot. Señora Hernández, tiene que... Hernández asszony meg kell nyomja a speak gombot. Okay. Uh, we are going to <laughs> give time. Uh... Adunk egy kis időt. Mansilla, az, Mansilla úr, a petíció másik benyújtója itt van, mert ebben az esetben köszöntöm Önt, és 5 percben ismertetheti a petíciót. Köszöntök mindenkit, jól hallanak? Mi az alkotmányos Spanyolország fórumának tagjai vagyunk, Vigóból, és a petíciónk tárgya az, hogy a Schengeni térségbe, Madridba, konkrétan a madridi repülőtérre illegálisan lépett be januárban, 2020 januárjában a Maduro rezsim egy magasrangú képviselője. Ebben az esetben a Schengeni térség egyik tagállamába lépett be ez a személy, egy olyan személy, aki a venezuelai elnyomásban és az emberi jogok megsértésében szerepet vállalt. Pedro Sánchez koalíciós kormányának tagja, Ávalos miniszter, őt fogadta is a repülőtéren, és azóta Pedro Sánchez spanyol kormánya, valamint a Borrell úr, a az Európai Bizottság külpolitikai főképviselője sem adott meggyőző választ, és nem sikerült egyiküknek sem, sem tisztázni azt, hogy Delcy Rodriguez asszony hogyan léphetett be a Schengeni térségbe. Egy olyan személy, aki a venezuelai emberi jogokat megsértette, éppen ezért körültekintőbben kellett volna eljárniuk olyan személyekkel összefüggésben, akiket Venezuelában az emberi jogok megsértésével vádolnak összefoglalásképpen ez a petíció tárgya, és természetesen várjuk az Európai Bizottság véleményét. Köszönöm szépen. Hernández asszony, nem tudom, hogy be tud-e kapcsolódni, még nem, mert ebben az esetben Cecil Abadinak adná meg a szót a külügyi szolgálat részéről. Do you hear me? Hallanak? Igen, tökéletesen. Thank you very much. And, and thank you for... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy részt vehetek ebben a vitában. Rövid leszek és tárgyilagos, legalábbis erre törekszem ebben a szeszmecserében. Talán, ha megengedik, néhány szót ejtenék a venezuelai keretről, 2017-ről beszélünk, amikor ezt megtárgyaltuk. Itt egyes olyan intézkedésekről van szó, ahol egyénekre vonatkozó utazási tilalomról beszélünk. Jelen pillanatban 30 személy van ezen a listán. Évente felülvizsgáljuk ezt a listát, megnézzük a fejlemények tükrében, hogy helyén valóak-e a listán szereplő elemek. Az intézkedések meghosszabbítását továbbra ter, továbbra is tervezzük. 14-én, november 14-én lejár, de ez meghosszabbodott most egy héttel, ez az érvényesség. A szankciók olyan eszközök, amelyek egy szélesebb politikai kontextusban értelmezendők, az az elképzelés, hogy a békés tárgyalásokat segítsük elő ezeket az intézkedésekkel, vissza is lehet fordítani, vissza is lehet hívni ezeket az intézkedéseket, amikor a követeléseinknek már megfeleltek, de jelenleg még nem ez a helyzet. Fontos, hogy megmagyarázzuk azt is, hogy a különböző szereplőknek mi a szerepe, illetve a különböző megállapodásoknak, például a korlátozó intézkedések végrehajtása kapcsán is. Ne felejtsük el, hogy a szankciók végrehajtásáról szóló határozat a tanácsnál történik, és itt a tanácsi határozati javaslat előzi ezt meg. Itt már kötelező, tagállamoknak kötelező jellegű intézkedésekről van szó, és a főképviselő, illetve a tan és a bizottság tárgyal olyan intézkedésekről, amelyek a belső piacot véd, védeni hivatottak, és ezek az intézkedések mindenkire nézve kötelezőek, a magán szereplőkre is, és az állampolgárokra is. Tehát ez az intézményes szerek, a, ta- a tagállamok felelőssége pedig a korlátozó intézkedések végrehajtásában áll, ezt ne felejtsük el, és a bizottságnak fontos szerepe van a monitoringban, az ellenőrzésben, és abban, hogy garantálni kell, hogy mindenki egyformán alkalmazza ezeket a korlátozó intézkedéseket a rendelet értelmében és azt hiszem, hogy fontos, hogy különbséget tegyünk a két különböző jogi aktus között, ami az egésznek a jogi alapját képezi, a szankciók jogi alapját képezi, és az utazási tilalom végrehajtása nem része a tanácsi rendeletnek, csak a tanácsi határozatnak erre szeretnék ráutalni. Tehát ugyanis itt tagállami kompetenciákról van szó, és ezért ebben a konkrét esetben a bizottságnak nincs lehetősége arra, hogy, jog, hogy jogsértési eljárást indítson. Ez azt jelenti, hogy a szerződések nem rögzítenek egy olyan lehetőséget, hogy konkrét vizsgálat induljon adott esetben Európai Uniós intézkedések megszegése tárgyában, hogyha ezek az intézkedések csak a határozatban szerepelnek, például az utazási tilalom is ilyen. De ez nem azt jelenti, hogy nincs jogi kötelezőség. Az továbbra is fennáll, végre kell hajtani ezeket az intézkedéseket a tagállamokban. A tagállamoknak minden lehet egységes intézkedést fogalmatosítaniuk kell annak érdekében, hogy a listán szereplő személyek utazási tilalma megvalósulhasson, de nem a bizottság jogi szerepe, és nem a külkapcsolati főképviselő speciális feladata az, hogy egy konkrét eljárást indítson tagállamokkal közösen. De ne felejtsük el azt sem, hogy mind a fő képviselő és, a, és mind a bizottság a tagállamoktól egyetemen azt várják el, hogy ezeket az intézkedéseket egységesen hajtsák végre, akár legyenek ezek az rendeletben vagy a határozatban, és remélem, hogy megvilágítottam az Európai Uniós jogi rendszert a e tekintetben. Azt hiszem, hogy a szankciók megfelelő végrehajtását a tagállamok komolyan veszik, hiszen ez fontos a, a hihetőségünk megtartása szempontjából. Vannak olyan tagállamok, amelyek vizsgálják ezeket az intézkedéseket, de konkrétan Venezuela esetében természetesen a külkapcsolati szolgálat részéről elkötelezetten dolgozunk azon, hogy a hatékonyságunkat és a szavahihetőségünket az Európai Uniós szankciók tárgyában is erősítsük. Ezt a tagállamokkal közösen tesszük. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most azt hiszem, hogy a petíció benyújtója már velünk van. Akkor még egyszer megpróbáljuk, Hernández asszony. Senyora Hernández.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 con base en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho comunitario. Hernández, sí. Hernández asszony. Aura. Um, no sé si... Nem tudom, hogy most hall-e, ugyanis nem látom a képernyőn, de egy problémánk van az összeköttetéssel, mintha a wifi nem lenne elég erős. Te hablar despacito y a ver si mm, su wifi o, o el nuestro. Nem tudom, hogy az ő összekötetésén vagy a milyen kell múlik, de tegyünk még egy kísérletet. No tengo internet. Ok, perfecto. Creo que ahora ya lo resuelvo. Remélem most már működik.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 Hola, se me escucha? Perfectamente. Hallanak? Igen, tökéletesen. A probléma az az, hogy több petíció benyújtó esetében nem láttuk, vagy láttuk, de lefagyott a kép, és amikor ilyen problémák merülnek fel, ön folytathatja ugyan spanyolul, de tisztában kell lennie azzal, hogy más nyelvekre nem tudják letolmácsolni a hozzászólását ezen az ülésen ma kilenc nyelven hallható a munkánk, tehát ön folytathatja, de azokon kívül, akik beszélnek spanyolul, a többiek nem fogják érteni, mert nem tolmácsolható a hozzászólása. De ezek kivételes pillanatok itt a petíciós bizottságban. Megadtuk önnek ma reggel a lehetőséget, illetve megadtuk a többi petíciósnak a lehetőséget, hogy amennyiben nem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 A 2017-es korlátozó intézkedéseket két, a, úgy fogadtuk el, hogy az ENSZ független szerve is ezt alátámasztotta, és megerősítette, hogy súlyos emberi jogsértésekre került sor Venezuelában. Maduro elnök a belügyminiszter és a védelmi miniszter, valamint a hozzájuk kapcsolódó személyek is részt vettek ezen jogsértések elkövetéseben. A 2017-es döntés értelmében ezek korlátozó intézkedések olyan magasrangú vezetőkre vonatkoznak, akik ellen vádat emeltek a büntető törvényszék előtt, és a venezuelai helyzetről szóló elemzés alátámasztotta, hogy valóban emberiség elleni bűncselekményeket követtek el Venezuelában. Erre vonatkozott a kérelmem is. Azt kérjük éppen ezért, hogy tartsák fenn a venezuelai állammal szemben ezeket a korlátozó intézkedéseket. A tanács kérje a tagállamoktól, az Európai Unió tagállamaitól, hogy tájékoztassák ezen szankciók végrehajtásáról, és a tanács új korlátozó intézkedéseket foganatosítson a venezuelai helyzetre való tekintettel, és értékelni kellene azt is, hogy a különböző vagyoni eszközök visszaszerzése érdekében egy külön hivatalt volna érdemes létrehozni. Itt az említett 36 személy részéről elkobzott vagyoni eszközökről van szó. Értékelni kellene azt a lehetőséget is, hogy egy vagyonkezelői alapot hozzanak létre, figyelembe véve, hogy védeni kell az emberi jogi jogsértések áldozatainak érdekeit, és számukra kártalanítást kell biztosítani.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 López Hill úrnak, aki a néppárt képviselője. Mr. López, could you please press the speak? López úr megnyomná a speak gombot. Gracias, señora. Köszönöm, elnök asszony és a petíció benyújtóinak is szeretnék köszönetet mondani. A petíció bizonyítja, hogy az állampolgárok európai problémákra európai megoldásokat kérnek, ezért jönnek el ehhez a bizottsághoz, hogy felvessenek egy olyan ügyet, amely az ő állampolgári jogaikat érinti, és ami a mi hatáskörünkbe tartozik. Ebben az esetben az Európai Unió területére való belépésről van szó a Maduro rezsim alelnöke részéről. Egy tanácsi döntés, illetve egy tanácsi határozat, valamint egy végrehajtási rendelet vonatkozik erre, és ez minden tagállam részéről végrehajtandó. Az a tény, hogy a spanyol kormány nem hozta meg a szükséges intézkedéseket, hogy eleget tegyen az említett döntésnek, amely megakadályozza, hogy a szankciók által sújtott emberek belépést nyerjenek az unió területére, ez egy súlyos probléma. Az Európai Unió ugyanakkor erre nem reagált, és ez szintén egy probléma. Ezt értelmezhetnénk úgy is, mintha az európai intézmények zöld utat adnának, azért mert nincs jogi akarat a tagállamok részéről. Az Európai Unió egy jottányit sem engedhet az álláspontjából az emberi jogok megsértőivel szemben. Maduro diktátor, akinek a rezsime emberiség elleni bűncselekményeket követett el, és ezt egy független jelentés is alátámasztja az ENSZ részéről, éppen ezért szankciókat is életbe léptettek vele szemben. A feladat ezért az, hogy tisztázzuk, hogy a tagállamok eleget tesznek-e az őket megillető kötelességekkel, a különböző szankciók végrehajtásával összefüggésben, amennyiben ezen szankciók olyan emberekre vonatkoznak, akik az emberi jogokat megsértették. A nemzetközi jogszabályok, valamint a közvetlen alkalmazandó rendeletek is erre vonatkoznak. A petíciós bizottság éppen ezért azt kell kérni az Európai Bizottságtól, valamint a tanácstól, hogy szolgáltasson megfelelő információt a petíció benyújtóinak, és továbbra is tartsa fenn az életbe léptetett szankciókat Venezuelával szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Maestre képviselőnek szeretném megadni az SND frakció részéről a szót. Buenos días. Jó napot kívánok, köszöntöm elnök asszony. A petíciós bizottság ma tart egy olyan vitát, amelyet a parlament plenáris ülése februárban már megvitatott, és ott a külügyi képviselő Borrell úr már egyértelműen kifejtette, hogy milyen hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió ebben az ügyben. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert noha ott a parlamentben, a plenáris ülésen a főképviselő ezt a vita során már kifejtette, egyértelműen részletezte, hogy milyen hatáskörei vannak az uniónak. Most ismét sor kerül erre a vitára a képviselők részéről. Véleményem szerint ezt érdemes kifejteni, nyilvánosságra hozni, és elmondani azt, hogy a petíciós bizottságot felhasználják annak érdekében, hogy olyan ügyekben foglaljon állást, amelyekre nem terjed ki a hatásköre, pusztán azért, hogy a spanyol kormányt támadják. Ezek után pedig szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy teljességgel kiállunk az jogállamiság, az emberi jogok és a demokrácia mellett Európában és a világ egyéb részein is Éppen ezért szeretnénk azt is, hogy más frakciók, amelyek hozzászóltak, ugyanilyen igényesen lépjenek fel, nem csak Venezuela vonatkozásában, hanem más esetekben, amelyekkel szemben teljességgel közönösek. Itt európai szankciókról van szó, de ahogyan azt kifejtették, a spanyol államra vonatkozik ezen szankciók foganatosítása, és egyértelmű, hogy semmilyen megsértésre, jogsértésre nem került sor. Avalos miniszter pusztán elkerült egy diplomáciai konfliktust, azáltal, hogy ez a személy belépett az európai térségbe, és az ügyészség is azt kérte, hogy zárjanak le bizonyos kereseteket, amelyeket ugyanilyen célból nyújtottak be Spanyolországban, hogy támadják a kormányt, és a spanyol ügyészség szó szerint azt mondja, hogy nincs semmilyen indíték bármilyen beavatkozás céljából. Itt pusztán egy diplomáciai lépésről volt szó és a venezuelai kormány alelnöke nem lépett be Spanyolország területére, a Schengeni térségbe, Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy ez az ügy okafogyott, pusztán egy opportunista ügyről van szó, amelyet felhasználnak bizonyos politikai pártok, köztük olyanok, amelyek itt is képviselve vannak az Európai Parlamentben. Szeretném jelezni még, hogy Abalos miniszter a parlamentben nyilatkozott, és a sajtó előtt is, hogy több alkalommal kifejtse, hogy itt egy olyan találkozóról van szó, amelyet, amelyre azért kerül sor, hogy elkerüljön egy diplomáciai konfliktust, és megakadályozza azt, hogy ez a személy belépjen az európai térségbe. Végezetül Szeretném még a levélnek az ötös pontját hangsúlyozni, ez a petíció benyújtójának levelében szerepel, aki kifejezi, hogy teljes mértékben megbízik az igazságügyi rendszerben, illetve az emberi jogok, a demokratikus jogok és a jogállamiság védelme érdekében, Európában és Venezuelában egyaránt. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen! Mr. Canas, you can speak the speak button, please. You can press the speak. Kányász úr, kérem nyomja be a speak gombot. I, I speak. Megint benyomtam a gombot. Én nem így akartam ezt elkezdeni, de arra kényszerülök, hogy így szóljak fel, már csak azért is, hogy tiszteletben tartsam a petíció benyújtait. A petíciós jog, ez nem csak a szocialista frakciót vagy másokat illeti meg, bármely európai állampolgár élhet ezzel a joggal, fordulhat ehhez a bizottsághoz egy adott ügyben. Többször elmondtuk, szinte már az unalomig hangsúlyoztuk, hogy egyes politikai pártok megpróbálják elkerülni a tagállamokban az őket megillető felelősséget, például ezen vita kapcsán, pusztán azért, hogy a petíciók benyújtói által mondják ki, hogy kik a felelősek. Egyértelműen bebizonyítást nyert, hogy a spanyol kormány lehetővé tette, hogy megsértsék az Európai Unió jogát azáltal, hogy megakadályozza azt, hogy a venezuelai kormány képviselői a Schengeni térségbe léptek, ugyanis beléptek a Schengeni térségbe. Most ne nyissunk vitát arról, hogy mi a Schengeni térség, ezt még szerintem a belügyminiszter sem tudja, mindesetre ott volt, és nem került el semmilyen diplomáciai konfliktust, hanem éppen, hogy kiváltott egy ilyet, ugyanis lehetővé tette, hogy egy diktatórikusnak nevezett rezsim képviselője, akit eh, egyébként eh, emberiség elleni bűncselekmények elkövetésével is vádolnak, belépjen a Schengeni térségben. Volt egy ilyen vita az Európai Parlamentben, én voltam a kezdeményezője, és a főképviselő eh, ugyanolyan flagmán nyilatkozott, ahogyan szokott az Európai Parlamentben szerintem nem kellene, nem tudom, hogy kellene nyilatkozni, illetve magyarázkodni a parlament előtt. Minden esetre egy ilyen helyzetben először is egyértelmű, hogy azt kell kérnünk, hogy ezt a petíciót természetesen nyitva tartsuk, másodszorban pedig magyarázatra van szükség. Az európai külpolitika nem kérdőjelezhetődhet meg azáltal, hogy egy tagállam nem tartja tiszteletben az elfogadott döntéseket. Ugyanis az Európai Unió hitelessége nem egy tagállamtól függ, hanem attól, hogy végrehajtják, végrehajtják ki azokat a döntéseket, amelyeket elfogadtak. Egy ilyen ügyben a bizottság nem mm, hunyhat szemet a probléma fölött. Természetesen vizsgálódnia kell, de nem csak konzultálnia kell az érintett tagállammal, amely hát nyilván mit fog mondani, majd azt fogja mondani, hogy megsértette a jogot, a nemzetközi jogszabályokat, vagy megkérjük a fő, megkérdezzük a főképviselőt, hogy őt tájékoztatták-e, nem válaszolt annak idején, úgyhogy ezért én azt kérem, azt követelem a bizottságtól, hogy hivatalból vizsgálódjon. Egyértelmű, hogy vizsgálódhat azért, hogy tisztázza, hogy egy tagállam önként úgy döntött, hogy megsért bizonyos szankciókat, amelyeket egy diktatórikus rendszerrel szemben léptettek életbe. Tehát összefoglalom, maradjon nyitva ez a petíció, a petíció benyújtóinak nem kell senkitől engedélyt kérniük ahhoz, hogy az európai intézményekhez fordulhassanak, és amit nem engedhetünk, amit nem engedhetünk meg az, hogy az Európai Unió hitelességét megkérdőjelezzék, pusztán azért, mert valaki szemet huny a fölött, hogy egy adott ponton, egy adott helyen megsértik a jogszabályokat. Köszönöm szépen, most pedig Zdanuka képviselőnek adom meg a szót a zöldektől. Köszönöm. Do you hear me? Yes, perfect. Yes, perfect. Yes, thank you. I would... Uh... Szeretnék egy rövid megjegyzést tenni. Margareta Oke nevében, ugyanis ma délután nem tudott részt venni ezen az ülésen. Fontos hogy a petíciós szakbizottság kapacitásait olyan kérdésekre fordítsuk, amelyek az Európai Uniós jogsértésekre korlátozódnak. Voltak konkrét magyarázatok a külkapcsolati képviselő részéről, meghallgattuk ezt a magyarázatot, mi szerint nem lehet jogilag fellépni, nincs ilyen lehetőség. Tehát mindannyian politikusok vagyunk, de kérem, a mandátummal ne éljünk vissza. Belső tagállami problémákra ne fókuszáljunk ebben a szakbizottságban. Köszönöm. Most pedig eh, Herman Tercsnek adom meg a szót eh, az EKR e részéről. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Hát az az igazság, hogy az ember nem győz meglepődni. Halljuk, mondja az elnök, de nem látjuk sajnos a képernyőn. Intente otra vez hacer un refresh. Nos esperamos. Ahora, ahora, ahora, ahora. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Digo que resulta casi esperpéntico. Azt eh, mondtam csak, hogy eh, döbbenetes, eh, hogy miket hall az ember a, például annak kapcsán, hogy az Európai Unió megsért bizonyos szankciókat egy olyan országgal összefüggésben, amelyet emberi elleni bűncselekmények elkövetésével vádolnak. Éppen ezért sokakat aggaszt a spanyolokat, de nem csak a spanyolokat aggasztja az, hogy milyen kapcsolatokat ápol ez a kormány, például a spanyol kormányjal, ez a kormány ugyanis különleges kapcsolatokat ápol a spanyol kormányjal, és ennek köszönhetően lehetővé vált, hogy az Európai Unió által foglalatosított szankciókat megsértsék, több mint 40 ismeretlen tartalmú bőrönd, nem tudjuk, hogy hová jutott, semmiféle ellenőrzésnek ezeket nem vetették alá, ezek bejutottak az országba, és ahogyan azt több résztvevő is megerősítette, igenis az érintett személyek beléptek a Schengeni térségbe. Ez tehát megerősítés nyert, és ez bizonyítja, hogy milyen cinkos kapcsolat áll fenn a spanyol kormány és azon kormány között, amely öli a népét, és amely a 6 millió venezuelai állampolgárt döntött a nyomorba, az éhínségbe, vagy kényszerített az emigrációba. Éheztetik a népet, kínozzák őket, ez a helyzet, és aki ezt triviálisnak kezeli, vagy azt mondja, hogy Európában ezzel kapcsolatban nincs mit mondanunk, hát azt hiszem, hogy igazából megveti nem csak az európai szellemiséget, hanem a tisztességet, a méltóságot, amelyre igenis szükségünk van ahhoz, hogy védjük az emberi jogokat mindenhol, még a barátaink körében is, a spanyol kormány barátainak körében is. Éppen ezért szükség van arra, hogy egy komoly vizsgálat induljon el, és Burrell úr a szokásos fellengzése nélkül adjon magyarázatokat, és mondja el azt, hogy mi történt, és ne álljon a spanyol kormány oldalára, ne védje őket, mert nem ez a feladata. És egyébként eh, jó lenne az is, hogyha a sok spanyol állampolgár által táplált eh, gyanút eh, képesek csillapítani, mert azok a bőröndök, amelyek Delsi asszonynal Spanyolországba érkeztek, ezek gyakran, rendszeresen érkeztek, és ki tudja, hogy milyen céllal, milyen, milyen, milyen célból jöttek oda. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, a néppárt részéről Migyen Mestre képviselője a szó. Gracias, Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtóinak eh, azért, mert az európai szankciók megsértésével kapcsolatban felhívták a petíciós bizottság figyelmét. Tisztában vagyunk, hogy nem ez az első alkalom, hogy egy tagállam megsérti ezeket a korlátozó intézkedéseket vagy szankciókat, és nem ez az első alkalom, hogy a parlament foglalkozik ezzel. Ugyanakkor az Európai Bizottság külpolitikai főképviselője nem szolgált kimerítő információval Delsi asszonynak a spanyolországi tartózkodásáról, és jogi érvek nélkül egy kicsit torzított, illetve részleges információval szolgált. A mai nap sem kivétel, mert azt láthattuk, hogy nem, azt nyilatkozták, hogy nincsenek hatáskörék arra vonatkozóan, hogy kivizsgálják, mit tett Delsi asszony Spanyolországban, és éppen ezért az átszállást számára a spanyol kormány nem tilthatta meg. Azt állítják, hogy ez a kérdés nem az Európai Unió jogszabályai közé tartozik, éppen ezért nem nyilatkozhatnak. De van egy másik aspektus is, amelyről hallhattunk, és amelyet szeretnék hangsúlyozni. Itt nem pusztán az átszállásról van szó, hanem arról, hogy Rodríguez asszony vagyonát, vagyonának befagyasztásáról van szó, ugyanis úgy tűnik, hogy sok bőröndel érkezett, amely a sajtó szerint akár pénzt is tartalmazhatott, úgyhogy meg kellene vizsgálni azt, hogy itt megsértették-e a 2017 per 2063-as jogszabályt, és adott esetben szankciókat kell foganatosítani. Itt nem egy külpolitikai rendelet előtt állunk, hanem itt egy közösségi jogról van, itt a közösségi jogról van szó, éppen ezért az Európai Bizottságnak gondoskodnia kell ennek a betartásáról. Ami pedig a főképviselő állítólagos ö, ö, problémáját illet, illetve a hatáskör hiányát, az európai szerződések hivatkoznak arra, hogy a főképviselőnek hatáskörébe tartozik az Európai Unió külpolitikai cselekvésének, külpolitikai felépésének következetességéről gondoskodni. Úgy tűnik, hogy ez az egység, ez a koherencia, ez nem áll fenn, ez pedig szükséges, és éppen ezért a főképviselőnek cselekednie kell, lépéseket kell tennie egy tagállam vonatkozásában, hogy véget vessen a lojalitás hiányának, illetve az európai jogszabályok be nem tartásának. Elnök asszony, azt szeretném még elmondani, hogy ezt a petíciót mindenképpen nyitva kell tartanunk, és a petíciós bizottság az Európai Bizottsághoz kell forduljon, és egyébként meg kell kérdeznünk azt is, hogy mi történt Rodríguez asszony nagy terjedelmű podgyászával is, és a főképviselőhöz is kell fordulnunk, hogy a mandátumának érdeké, értelmében tegyen eleget a feladatainak, gondoskodjon a külpolitikai fellépés összehangolásáról, ugyanis itt Rodríguez asszony Barajaszi repülőtéren való tartózkodása a jogszabályokba ütközött. Ez nagyon rossz fényt vet az, az európai külpolitika koherenciájára, és úgy gondolom, hogy a nem beavatkozás az semmiképpen nem lehet egy opció. Köszönöm szépen! Most pedig Benhumé asszonynak adnám meg a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! amikor az intézmények, illetve az európai szervek nem tesznek eleget a feladatuknak, akkor az állampolgárok cselekednek, és pontosan egy célból jött létre a petíciós bizottság is. Éppen ezért először is a petíció benyújtóit szeretném köszönteni, és jelezném számukra, hogy jogukban van itt lenni ma, senki sem vonhatja meg tőlük ezt a jogot, amelyel a mai napon élnek. Amit még szeretnék elmondani, az az, hogy vizsgálódni kell természetesen az Európai Bizottság, valamint a tanács kötelessége magyarázatokkal szolgálni, és meg kell követelni Spanyolországtól, hogy nyújtson magyarázatot, hiszen egyértelműen megsértettek egy jogszabályt, amelynek értelmében ez a személy az Európai Unió területére léphetett. Éppen ezért a petíció benyújtói tulajdonképpen információt kérnek, magyarázatokat, a főképviselő ugyanakkor nem akarta megadni számukra ezt, és megvetően járt el a frakciókkal szemben is, ugyanis mi több alkalommal kértük tőle ezt a tájékoztatást. Ezért a petíciót nyitva kell tartani, és a tanács Relax csoportja pedig magyarázatot kell adjon az Európai Bizottságtól, is magyarázatot várunk, és Spanyolországtól meg kell követelni hogy az Európai Unió által kötött megállapodásokat tartsa a tiszteletben, ugyanis az Európai Unió hitelessége forog kockán az emberi jogok tiszteletben tartása szempontjából. Tehát továbbra is nyitva kell tartani ezt a petíciót, és még egyszer, még egyszer hangsúlyozom a petíció benyújtóinak, hogy ez az a szerv, amelyhez fordulniuk kell, amikor az intézmények nem tesznek eleget a feladataiknak. Köszönöm szépen, és lezárásképpen a petíció benyújtóinak adnám meg még két percben a szót lezárásképpen, tehát Mancilla Blanco úr kap először szót. Mancilla, would you please push, uh, speak button, please? Pasaríamos a la siguiente peticionaria. Mientras, a la señora Hernández tendría dos minutos para concluir su petición. Ah, mire, ahora tenemos al señor Mansilla. Adelante. Mansilla úr következik. De conexión. Unik... Eh, Elnézésüket kérem a technikai problémák miatt. Köszönetet mondok a parlamenti képviselőknek, akik támogatták a petíciót. az alkotmányos fórumunk mindig az átláthatósághoz és a világossághoz ragaszkodik. Köszönetet mondunk az Európai Parlamentnek, amiért alkalmat adott ezen petíció megvitatására. Köszönjük. Elnök, most pedig Hernández asszony következik. Ms. Hernandez, could you please press the speak button? Kérem Hernandez asszony, hogy nyomja meg a speak gombot. Señora Hernández, no sé si nos está escuchando, la vemos. Hernández asszony, nem tudom, hogy hall-e minket, hallgat-e minket, mi látjuk önt. Kérem, nyomja meg a speak gombot. Bueno, lo hemos intentado, pero vemos que... Rendben, hát megpróbáltuk. De látjuk, hogy eh, Hernández asszony ugyan jelen van, de hát az egész nap így zajlott, nagyon sok eh, kapcsolódási probléma volt a kompetensekkel meghallgathattuk a különböző frakciók képviselőit, a bizottságot. Én a szakbizottság elnöke vagyok. A polgárok fordulnak hozzánk jogaikkal élve. Ez tehát egy kapcsolódási pont az európai polgárok és az európai intézmények között. Mi a petícióz való jogot mindig is védelmeztük. Az elnökség tehát azt kéri, hogy a petíciót tartsuk nyitva. Az Európai Bizottsághoz fogunk levelet intézni, amely az európai szerződések őreként felelős a jogok védelmért, különösen az ezen petíciót tárgyát képező ügyben, amely a javak befagyasztására vonatkozik. Ezen kívül kérjük a rendelkezésre álló információkat, hogy megértessük, hogy mi is történt, hogy miért nem tartották tiszteletben a PESZK döntést. Esetlegesen kérjük a javak befagyasztására való döntéshez kapcsolódó információkat. A német elnökséghez a tanács Relax ez is levet intézünk, amely illetékes az információk megszerzését illetően, már ami a korlátok korlátozó intézkedések megsértését, illetve amelyeket az elfogadott. Ezen kívül levelet fogunk kiküldeni azt illetően is, hogy jogi kötelezettségekről van itt szó, amelyek a tagállamokra hárulnak, mely tagállamoknak valamennyi intézkedést alkalmazniuk kell a PESZK döntések végrehajtását illetően, amennyiben az EU területére való belépés megtiltásáról van szó. Tehát a spanyol kormányhoz is levelet fogunk intézni kérés céljából, annak érdekében, ugye a bizottság itt kifejtette, hogy a tagállamokat kötelezik arra, hogy végrehajtsák ezeket az intézkedéseket. Kérdésünk tehát a spanyol kormányhoz, hogy mely intézkedéseket hajtottak végre az ilyen személyek beutazásának megtiltására, mely személyeket PESZK szankciók sújtanak. Ugye itt a 2063-as rendeletről van szó. Most egy órás szünetet kell tartanunk, hogy a termet, illetve a tolmácskabinokat fertőtleníthessük. Így tehát az ülést berekeztem, amely majd 16 óra 45 perckor folytatódik.